Hello, good morning. Jó napot kívánok mindenkinek, mondja az elnök asszony. Oh yeah. I've never used this before. Ezt a kalapácsot még soha az életben nem használtam. Where are the rest? Hát hol vannak a többiek? Nagyon kevesen vagyunk itt. Minden esetre jó napot kívánok mindenkinek. érdekes volt a ma délelőtti koordinátori ülésünk, nagyon heves viták alakultak ki, úgyhogy görögül fogom folytatni. Oh, not a Greek uh, translator. You can speak Greek, but you have to listen in English. All right, I can listen in English, but I prefer to speak in... All right, I can speak in Greek. Akkor görögül fogom folytatni, és akkor kapnak majd tolmácsolást. Bocsánat, mégsem, angolul kell beszélnem, hát igyekezni fogok. Jó reggelt kívánok, illetve jó napot kívánok! Először is elnök asszonyunk nevében szeretnék elnézést kérni, ő ugyanis nem tudott ma jönni. Kérem, Iturgaiz úr, hát megint, hát mindig magára kell rászólni, nagyon fiatal és bátor. Kesmen úr pedig szintén nincs itt, ő is elnézést kér. A dél-afrikai delegáció elnökeivel találkozik egy delegáció keretében. Itt van mindenki előtt a napi rendtervezet. Most már mindenki minden nyelven megkapta. Tehát, ami a napi rendet illeti, Bosztinár úr azt javasolta, hogy a hetes napi rendi pont, amely az ő munkadokumentumával lett volna kapcsolatos, biodiverzitás témakörében. Ezt halasszuk el, ugyanis elégedetlen azzal a változattal, azzal a szövegváltozattal, amelyet szétküldtek a képviselőknek, úgyhogy egy módosított változatot fogunk kiosztani, és aztán pedig március 22-23. ülésünkön fogjuk azt megbeszélni. Akkor tehát a nyolcas ponttal fogjuk most kezdeni, ez pedig egy tényfeltáró látogatásra vonatkozik Olvába. Pascal Grönyi asszony fogja ezt vezetni, Bostináró úr, Auken asszony, és tájékoztatnék arról is, hogy a 9-es napi rendi pontot elhalasztottuk, petíciósok lesznek itt ma velünk, mégpedig a 10-es napi rendi pont kapcsán, 15-ös, 20-as, 21-es, 22-es és 24-es. A tízes napi rendi ponttal kapcsolatban a petíciós mégse lesz itt, jól lehet, ez szerepel a napi rendünkön. Hármas napi rendi pont – az ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása, január 27-28-i ülés. Mindenki egyetért ezzel, hogyha nincs ellenvetés, akkor jóváhagyottnak tekintjük ezeket, és jöjjön a negyedik napi rendi pont. Egy héttel ezelőtt egy listát küldtünk ki a képviselőknek, nem volt ellenvetés, úgyhogy ezt a listát jóváhagyottnak tekintjük, és a jegyzőkönyvhöz fogjuk csatolni. Ezen kívül pedig azon petíciók listát fogjuk, amelyeket elfogadottnak tekintünk. Ötös napi rendi pont, egyéb kérdések, jelen pillanatban nincs ilyen. Hatos napi rendi pont koordinátorok ülésén történt döntésekről szóló bejelentést, szeretném elmondani, hogy mit vitattunk meg, milyen javaslatok érkeztek a koordinátorok ülése során ma délelőtt. Volt egy kérés, amelyet a néppárt terjesztett be. Ez arra vonatkozott, hogy elfogadhatónak vagy nem elfogadhatónak tekintjük a petíciókat, és milyen módon. A titkárság azt javasolta végül, hogy lesz egy írásos dokumentum, ahol a félreértéseket pontosítjuk, tisztázzuk, és hogyha van valakinek külön javaslata, akkor azt mindig írásos bizonyíték alapján fogjuk megtenni. Aztán a következő téma pedig egy tényfeltáró látogatás szervezése Ausztriában, illetve Kampániába, Olaszországban. Mind a két esetben a frakcióknak javasolniuk kell, ki kell nevezniük képviselőket, akik részt fognak venni ezeken a missziókon. Úgyhogy ezt a koordinátorok fogják elvégezni. Aztán pedig egy nagyon érdekes, nagyon élénk vita alakult ki egy petícióval kapcsolatban, ami Toledo kulturális tájképét illeti, ezt pedig a Toledói Szépművészeti Akadémia terjesztette be. Minden véleményt meghallgattunk, nagyon különbözőek voltak ezek, és az a megoldás, hogy a titkárság egy összefoglalót fog kiküldeni, valamennyi dokumentumokat tartalmazni fogja ez a dosszié a petícióval kapcsolatban, úgyhogy ez alapján fogunk eljárni, ez alapján fogunk dönteni ennek a petíciónak a jövőjéről, hogy ezt elfogadottnak tekintjük, vagy sem. Ajánlásokat hallottunk ezen kívül azon petíciókkal kapcsolatban, amelyek szintén Spanyolországra vonatkoznak. Iturgaiz úr kételjeit fejezte ki. A titkárság magyarázatot fog ezekre adni, úgyhogy ezt is sikerül majd megoldanunk. az állásfoglalási indítványra vonatkozó döntésről is szó esett. Ezzel kapcsolatban egy levelet intéztek a szakbizottságnak, illetve vita alakult ki a spanyol tengerparttal kapcsolatos törvényre vonatkozóan, illetve annak alkalmazásáról, ez az AUKEN jelentés. Nagyon gyümölcsöző vita alakult ki, nagyon heves vita egyébként, és a következő döntést hoztuk. Ezeket a petíciókat a március 22-23. ülésen fogjuk megbeszélni. 22-én a spanyol hatóságok is itt lesznek majd, hogy elmondják álláspontjukat, 23-án pedig a petíciósok fogják álláspontjukat elmagyarázni. Időközben pedig a frakciók és a koordinátorok megítélhetik, illetve pontosíthatják a homályos részleteket. Ebben mindannyian megállapodtunk ma délelőtt. A kérdés az, hogy az áprilisi ülésünkkel mi lesz ugyanis. Azt láttuk, hogy ez a, egybeesik pont a húsvéti szünettel. Nem is emlékszem, hogy miről döntöttünk, vagy hogyan döntöttünk. Most kell döntenünk? A titkárság megnézi, hogy van-e lehetséges egyéb időpont, a frakciókat pedig felkértük, hogy a lehető leghamarabb mondják meg, hogy melyik héten tudnak itt lenni a képviselők, melyik héten nem, mert hogyha nagyon kevés képviselő jön el, akkor nyilván nem sok értelme van megtartani az ülést. Elnök asszony mikrofon nélkül beszél. So issue number eight. Nyolcas. Pedig az Ulvai misszióval kapcsolatos. Grini úrnak, asszonynak adom meg a szót. Tehát a jelentést el fogjuk készíteni, elkísért Velbába, Huelvába Bosztinám úr és Oken asszony is, és spanyolok is jöttek velünk, Meyer Janes kollégák is, akik nem voltak részei a delegációnak. A az Ipari és Környezetvédelmi Minisztérium képviselővel találkoztunk, illetve a panaszossal az első napon. A második napon Huelbában felkerestük a Fertibéria cégnek a lerakóját, a cégnek a képviselővel, szakszervezeti képviselőkkel, helyi önkormányzati képviselőkkel és egészségvédő szervezetek képviselőivel találkoztunk, utolsó napon pedig Ualba polgármesterével a Guelbai tartomány, illetve Andalúzia régió képviselőivel is sikerült ezt folytatni. magas szintű ipari szennyezésről van szó, de nagyon kényes kérdés természetesen, és a sajtó nagyon ki volt hegyezve, és minden nap elkísértek bennünket, nem volt könnyű ezt kezelni. Általában azt mutatjuk, hogy jól zajlott ez az utazás, mm, akiket érint az ügy, azokkal sikerült találkozni, a jelentésben jó lenne, hogy ajánlásokat tudnánk megfogalmazni, figyelembe véve természetesen, hogy nagyon eltérő véleményeket hallottunk, a tanulmányok következtetései is időnként ellentmondásosak. Azt mindenképpen elmondhatom, hogy az érintettek közötti kommunikáció nem megfelelő, mindenki a saját világában él, saját álláspontját hangoztatja, nem kommunikálnak egymással. Az első ajánlás, amit tehetünk, az az, hogy leültetjük őket egy asztalhoz, hogy vitassák meg a dolgokat. A panaszosok erőszakkal be akartak menni a helyszínre, én nem akartam velük menni, hiszen felesleges lett volna ezt így intézni, a cégképviselőivel is kapcsolatban voltunk, kívülről is lehetett látni a dolgokat, de ők be akartak menni, annak ellenére, hogy ki volt írva, hogy nem szabad bemenni. Én delegációvezetőként nem akartam velük tartani, voltak kollégák, akik nem így gondolták, vagy nem értették a dolgot. Én mindenkit tiszteletben akartam tartani, úgy mentem Spanyolországba, hogy optimista szellemben mindenkinek meghallgatom a nézetét, a véleményét, és megpróbálok ajánlásokat tenni, válaszokat megfogalmazni. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen az összes kollégának, aki eljött velem. Nagyon jelentős támogatást élveztem a részükről, és úgy gondolom, hogy sikeres volt a látogatás. Köszönöm mindenkinek. Köszönöm szépen. Grüni asszony, Auken asszony parancsoljon. Természetesen teljesen egyetértek azzal, amit az előttem szóló mondott, de egy dolgot szeretnék azért pontosítani véleményem szerint. A petíciósok részéről semmiféle manipuláció nem valósult meg, nagyon elkéstünk, nagy stressz alatt voltunk, nem voltunk egyáltalán könnyű helyzetben, és azt mondták, hogy ahova elvittek minket, általában mindenki számára hozzáférhető, ez egészen világos volt. Úgyhogy őket is szeretném egy kicsit megvédeni, ugyanis rajtunk is nagy volt a nyomás, tehát azt szeretném mondani, hogy egy dolgot még mindig hiányolok, az az, hogy a helyszínt megnézzük, azt a helyszínt, amelyel kapcsolatban azt állítják, hogy hogyan lehet a szennyvizet hogy hogy gyűjtik össze a szennyvizet, és azt mondják, azt állítják a petíciósok, hogy ez a csatorna nem biztonságos. Oda viszont minket nem engedtek be. De pontosan ez lett volna a lényeg, hogy azt meglátogathassuk. Nem tudtunk oda bemenni, és természetesen egyetértek Rönyi asszonynal, ott a helyszínen ezt nem tudtuk megtenni, de szerintem meg kellett volna mindenképpen látogatnunk. Ez az egyetlen pont, ahol nem értek egyet vele, de egyébként a többiben igen, nagyon érdekes volt ez a tényfeltáró misszió elnök. Bosztinár úr. Köszönöm, elnök asszony. Én teljes mértékben egyetértek azokkal a következtetésekkel, amelyeket Grönyi asszony, eh, az EPP frakció koordinátora eh, levont. Szeretném eh, megemlíteni, hogy kiváló együttműködési szellem uralkodott a delegáció tagjai között, a rendes tagok és a polttagok esetében ez egyaránt igaz leszámítva azt a kis rövid pillanatot, amikor a huelvai látogatást politikai irányba akarták elvinni. Egyébként sikerült az ügyben érintett összes szerepvállalóval találkozni, a cég vezetésével, a szakszervezetekkel, a helyi hatóságokkal, illetve a regionális és a központi spanyol kormányzat képviselőivel is. A tájékoztatás, amit kaptunk, hasznos volt, de nagyon ellentmondásos továbbra is a kép, időnként egymásnak teljesen ellentmondó információkat kaptunk, de nagyon felelősen és a megfelelő egyensúly szellemében kell megítélni ezt az ügyet, ezt a kérdést. Megerősítettük így, hogy a petíciós szakbizottság kiváló párbeszédre képes az európai polgárokkal és hatóságokkal. A huelvai sajtó nagyon érdeklődött az ügy iránt, hangsúlyozom, hogy kiváló volt a látogatás, és a az Euratomtól érkezett információ jól pontosította a mi információinkat. Példásnak tekintem ezt a látogatást, konkrétan, részletesen sikerült minden álláspontot megismernünk, a delegáció minden tagja tájékozódhatott, az volt a döntésünk, hogy mi a panaszosokkal akarunk kapcsolatban lenni, nem a sajtóval. Később kiderült, hogy nem mindenki osztja közöttünk ezt a véleményt. A tanulság az, hogy minden részletet előre ki kell dolgozni, annak érdekében, hogy az ilyen kényes helyzeteket elkerülhessük a delegációs utazások esetében a szakbizottságunkban. Köszönöm szépen az együttműködést, minden küldöttnek, illetve a spanyol vezetőknek és spanyol civil társadalomnak egyaránt. Elnök asszony mikrofon nélkül. You, suggest <laughs> you became you Madame came back la Présidente, pour vous donner... <laughs> Elnök asszony, egy példát mondanék, hogy hogyan lehet manipulálni a helyzetet. Néhány környezetvédőről jelentek meg sajtóhírek, akik a akik ilyen védőfelszerelésben pózoltak a lerakó helyen, csak az érzelmek felkorbácsolása érdekében mi is oda mentünk normális öltözetben, öltönyben, ahogy szoktunk, minden védőfelszerelés nélkül, és még mindig életben vagyunk. Ez mutatja, hogy hogyan lehet az érzelmeket felkorbácsolni, politikai szintre vinni. Ez tanulság a további utazások esetében is. Elnök asszony mikrofon nélkül. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, valóban én magam nem hivatalosan mentem erre a misszióra. Először is szeretnék gratulálni a szakbizottságnak, az illetékes szakbizottsági tagoknak, Grünyi asszonynak, hogy megszervezte ezt a látogatást. Egy nagyon intenzív, nagyon fontos munkanap volt ez olyan pillanatban, amikor nyilván minden csak nagyon kevés dolog köré csoportosul. Az egyik petíció az volt, hogy foszfor származékokat használtak szennyezésre, ez volt legalábbis az állítás. A Nemzeti Bíróság egyébként idén decembert határozott meg határidőként, tehát addigra kell ezt a problémát megoldani. Időközben pedig ajánlásokat igyekeztünk két függőben lévő kérdésben adni. Az egyik, az az 1200 hektár regenerálása. Azt hiszem, hogy itt erőfeszítést kellene tennünk abba az irányvonalba, amerre amely irányba már tett a spanyol állam is egyébként egy lépést, ugyanis nagyon fontos tanulmányt készítettek annak érdekében, hogy mindenek előtt megnézzék, hogy pontosan milyen szennyezésről van szó, hiszen ez létezi, létező szennyezés. A következő pedig, hogy a tudományos közösség pedig rámutatott arra, hogy a betegség és a szennyezés közötti ok-okozati összefüggést vizsgálják meg. a három adminisztráció, tehát az állami, a, a tartományi, illetve a helyi önkormányzat adminisztrációs foglalkozott ezzel a témával, és azt is tisztáznunk kell, hogy nem elfogadható, hogy a helyi önkormányzat ne koordináljon a többi a kormányzattal, úgyhogy azt hiszem, hogy ez itt szintén egy fontos téma, és ami pedig az incidenst illeti, én voltam az egyik azok közül, aki maszkot vett fel. Az, hogy most valaki védőruhát vesz fel, vagy maszkot, az már nagyon szubjektív. Bosztinár úr azt mondta, hogy talán ez túlzás. Én magam egy technikussal, egy Geiger mérővel mentünk körbe, ott volt ez a szekció, erre egyébként majd lesz lehetőség, hogy megnézzük az alaprajzot is. Van négy, illetve öt szekció, és a kettes, hármas között pedig van egy ö, olyan rész, amely megszűri pontosan a folyóvizet, és ott a szennyezés pedig 300-szorosa a megengedettnek. Ez egyébként csak egy anekdota ebből a szempontból talán nem is annyira fontos, de ha már Auken asszony rámutatott, a petíciósok oda akartak bemenni, ahova általában be lehet menni. Semmiképpen nem akadályozták a munkát. Azt hiszem, hogy nagyon szigorú, nagyon komoly munkát végeztünk, és igyekszünk a lehető legkonstruktívabban választ adni ajánlások formájában arra, ami leginkább aggasztja az embereket. Azt hiszem, hogy a megszerzett információk segítségével pedig meg tudjuk oldani ezt a problémát. Mártinez úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony azt mondja, kedvéért franciáról fogok beszélni, klasszikusokat ítézni. Szóval az első ö, próbálkozás is tud sikeres lenni, asszonyom, mert ez egy nagyon ö, bonyolult, nehéz ö, utazás volt, és nagyon jól sikerült ennek ezt megoldania. Ö, el kell ezt ismernem. Nagyon örülök, hogyha elismerhetem az ön által végzett munkát. Azt hiszem, hogy ennek a küldetésnek rendkívül ez a küldetés rendkívül nagy érdeklődést keltett azért, ami ott történt, és aminek nem lett volna szabad megtörténnie. És amit egyéb esetekre nézve le kell vonnunk tanulságként. Ugyanis a bizottságot rosszul használták fel, legalábbis egy ciklus alatt, de az is lehet, hogy két ciklus alatt. A különböző személyek, illetve szervezetek, amelyek a helyszínen semmiféle reprezentativitással és hatáskörrel sem rendelkeznek politikai célokra használták fel ezt a bizottságot annak érdekében, hogy a különböző sajtóorgánumokban felkeltsék a figyelmet. Évek során, éveken keresztül erre használták fel a bizottságunkat, és én ezt a frakciómon belül többször szóvá tettem, mert a frakciómon belül is voltak olyanok, akiket, akik kísértésbe estek, hogy ugyanígy járjanak el. És azt hiszem, hogy ezzel gyakorlatilag mindent el is mondtam meg kell nézni, hogy milyen következményekkel járt ez a misszió, illetve milyen fajta tájékoztatás született róla. Mert valóban maga a probléma, a probléma pontosan az, hogy nem kellő higgadsággal mennek el oda az illető személyek, és nem kellő objektivitással. Grüni asszony is megjegyezte, hogy mindig TV kamerák kísérik őket, és amikor önök különböző helyszínekre látogattak, akkor ott nem, volt, nem voltak operatőrök, nem voltak újságírók, viszont amikor más helyszínekre mentek el, akkor igenis ott voltak. Holott a döntés az volt, hogy a sajtó nem lesz jelen, és a média nem kíséri ezt a helyszínen figyelemmel. Grüni asszony nagyon diszkréten és nagyon helytállóan kifejtette a véleményét. Én erre nem szeretnék tovább nyilatkozni, erre az esetre vonatkozóan, de Willy Meyer barátom is nagyon jól kifejtette, hogy másfelől azonban a probléma már a megoldás útjára tért, vagy akár már meg is oldották, úgyhogy ajánlásként mindezt érdemes megfogalmazni. Mi már tudtuk, hogy a problémát megoldották, még mielőtt oda mentünk volna. Voltak ugyanis, születtek különböző bírósági határozatok, administratív határozatok, amelyek értelmében láthatóvá vált, hogy a problémát gyakorlatilag már megoldották. Pontosan azért, mert az igazságügy úgy tűnik, hogy nagyon is jól működik. Tisztelt barátaim, azért szeretném ezt az esetet némileg elvonatkoztatni mert az mégsem lehetséges, hogy a mi szakbizottságunk különböző rendezvények, különböző események szövetségesévé válik, hozzájárunk ahhoz, hogy egyesek felhasználják ezt különböző célokból, és a mi jelenlétünket felhasználják nem ahhoz, amihez kellene, tehát hogy értékeljék, elemezzék azt azon eseteket, amikor megsértik a jogszabályokat, hiszen ez volna a kötelezettségünk, hanem éppen ellenkezőleg bizonyos sajtóorgánumok azt nyilatkozzák, hogy Európa, hiszen nem a petíciós bizottságot említik, hanem azt írják, hogy Európa elítéli, Európa elismeri, Európa elemzi, ha pedig nem Európa, akkor az Európai Parlamentet írják, holott nem az Európai Parlamentről van szó. Lehet, hogy egy konkrét esetben egy adott szakbizottság delegációjáról van ugyanis szó. Hogy ezzel mit akarok mondani? Nos, azt, hogy nagyon körültekintőnek kell lennünk. Megpróbáltam ezt az esetet elvonatkoztatni egy olyan problémától, amelyet azt hiszem, hogy mindannyian, akik hosszabb ideje itt vagyunk, nagyon jól ismerünk nevezetesen azt, hogy a szakbizottságunkat felhasználják bizonyos csoportosulások vagy személyek, akik alig rendelkeznek reprezentativitással, pusztán azért, hogy néhány percig a tévében megjelenhessenek, mert másképpen nem érik ezt el saját tevékenységük, illetve saját súlyuk folytán a társadalomban. Úgyhogy nem szeretném, hogyha mi ebben segítkeznénk, mert nem szeretném, hogy az Európai Parlament felvállaljon egy olyan szerepet, amely nem a legjobb a közvéleményünk előtt a különböző tagállamokban. De még egyszer szeretnék gratulálni Grüni asszonynak, Auken asszonynak és Bostináró úrnak is, Luis Jányész és Willy Mayer kollégáim is jelen voltak. Én is szerettem volna elmenni, de mivel láttam, hogy Willy Mayer és Luis Jányész ott voltak, azt hiszem, hogy felesleges lett volna, ha magam is még feleslegesen elutazom, hiszen kellőképpen képviseltette magát a petíciós bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen ezt a javaslatot a jövőre nézve. Májer úr ismételten. Igen, Miguel Ángel barátom, nem ez az első alkalom, hogy ilyen módon nyilatkozol, de én úgy gondolom, hogy ha az Európai Uniónak, illetve ennek a szakbizottságnak valamikor közbe kellett avatkoznia, akkor az a volvai eset volt. Itt nem agitációról, illetve propagandáról volt szó, nem ebből a célból mentünk el erre a misszióra. Nem, itt nem az agitprop volt az, ami vezérelt bennünket, ez nem szerepelt, legalábbis az én napi rendemen. Ugyanitt egy nagyon aggasztó esettel találtuk szembe magunkat, és a közigazgatás fellépett mindegyik szinten, kivéve egy szinten, a helyi szinten, és éppen ezért választ kellett adnunk erre az egész ügyre. Úgyhogy az Európai Unió struktúráján belül talán mi egy kicsit későn érkeztünk, mert lehet, hogy ha hamarabb be tudtunk volna avatkozni, akkor megnyugtatóbban tudtunk volna fellépni. Ajánlásokat tudtunk volna megfogalmazni úgy, hogy a környezetvédelmet az ipari termeléssel összhangba hozzuk. Hiszen ez régről jövő probléma, de ami például a sajtót illeti, hát azt hiszem, hogy ez elkerülhetetlen. Nem hivatalosan más spanyol misszión is jelen voltam, az M30-as körgyűrű megvizsgálásánál Madridban. És minden egyes látogatásunknál ott volt a sajtó, hogy mi a különbség az M30-as körgyűrű és Madrid és Volva között, hát Madridban a néppárt kormányoz, az önkormányzat, a helyi önkormányzatban és a területi önkormányzatban is, Volva tartományban pedig a szocialista párt kormányoz. Amúgy viszont a két helyzet nagyon is összehasonlítható és a sajtó jelenléte teljességgel elkerülhetetlen. Valenciában például Auken asszony erről beszámolhat. Nem tudom, hogy ott volt-e a sajtó. Én nem szereztem tudomást olyan spanyolországi misszióról, amely titkos lett volna. Ez elkerülhetetlen. Más kérdés persze, hogy a képviselők így vagy úgy lépnek fel, objektívan vagy sem. És amikor a médiához fordulunk, akkor objektivitásra van szükség, hogy valóban hozzájáruljunk minden egyes misszió céljához. Nem szabad ezt a propaganda céljából, illetve a politikai haszonszerzés céljából felhasználni. Arra törekszünk majd, hogy mindig szigorú legyen a fellépésünk, amennyiben ez lehetséges és objektív. You, Köszönöm szépen, Meyer úr. Ha más valaki nem kíván ehhez hozzászólni, akkor Rupert asszonyt kérnénk fel, vagy mégsem. Sí, sí, sí. Eh, buenos días. Igen, köszöntök eh, mindenkit, köszöntöm a petíciós bizottság eh, képviselőit. Mindössze két tényt szeretnék ismertetni. A bizottság egy vizsgálatot hajtott végre és ennek az utolsó lépései egy levél kiküldését tartalmazzák, ugyanis egy jogsértési eljárásról volt szó, ez indult 2008-ban, és az Európai Bizottság részletes, terjedelmes információt kapott arról, hogy a szennyezés kérdését a Rio Tinto esetében hogyan kezelik. Ezt az információt elemezzük annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogyan tudnak az illetékes hatóságok fellépni az engedélyezés folyamata 2009 óta hogyan zajlik, illetve hogyan alkalmazzák a környezetvédelmi jogszabályokat, amelyeket az említett anyagokra alkalmazni kell. És a kötelezettségeknek a hulladékok kezelésére vonatkozó keret irányelv és az IPCC irányelvben foglaltaknak megfelelnek-e a lépések. Az elkövetkező hetekben további információval szolgálhatunk, és eh, ezt az információt majd az Energiaügyi Főigazgatóságnál dolgozó kollégáim tudják majd ismertetni önökkel, ők eh, ugyanis az Euratom szerződés 36-os cikke alapján ellátogattak a helyszínre, és ők részletesebb tájékoztatást tudnak adni. Úgyhogy akkor átadnám a szót kollégáimnak. Thank you, Mrs. Roberta. Mr. Kilp. Köszönöm szépen. Kilp úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan az önök számára is ismert, szeptemberben az Energia Főigazgatóság egy missziót irányított Huelva tartományba. Az erről szóló jelentést nem hivatalos módon rendelkezésükre bocsátották. A hivatalos verzió még némileg várat magára. De hamarosan az internetes honlapunkon ezt is megtalálhatják majd. Iberhard Henrich kollégám személyesen ott járt, és éppen ezért első kézből ismertetheti önökkel a benyomásait, Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy ezek kizárólag a radiológiai aspektusokra vonatkoznak, nem pedig a környezeti aspektusokra. Köszönöm szépen, Kilp úr, Henry úr. Köszönöm szépen. Az én benyomásaim messze menőleg egyeznek mindazzal, amit az ön jelentésében is olvashattunk. Egy kivétellel. A petíció benyújtójával egyértelmű okoknál fogva nem vettük fel a kapcsolatot, ugyanis a mi küldetésünk egy 35-ös cikk alapján megvalósuló misszió volt az Euratom szerződésre épülve. Éppen ezért független volt magától a petíciótól. Azok az ajánlások, amelyeket a jelentésünkben megfogalmaztunk, ezek a hosszú távú biztosításra vonatkoznak, és ebben a tekintetben némileg személyesen az a benyomásom, az a véleményem, hogy ez a hosszú távú tárolás, ami valószínűleg nem néhány tíz évet jelent, hanem évszázadokat kellene, hogy jelentsen. Nos, Ebben a tekintetben bizonyos előkészületi munkálatok a hatóságok részéről még szükségesek. Egyrészt, ami egy ilyen hosszú távú eh, időtartam finanszírozását illeti, másrészt pedig az adminisztratív kérdések tisztázását, hiszen itt egy nagyon hosszú időtartamról van szó. Köszönöm. Just, just a brief remark. Egy rövid észrevételem lenne csak lenyűgöz, hogy Busztul úr elolvasta a dokumentumot, amire odaértünk Spanyolországban, nekem nem sikerült elolvasnom. Mindegy, nem kielégítő az sem, hogy nem nyilvános ez, hiszen válaszokra van szükségem, és huelvai egyetemi kutatók úgy tájékoztattak, hogy bizonyítékok vannak, hogy a cézium tartalma ennek a hulladéknak olyan, hogy ezt meg kell vizsgálni. Szerintem nem volt kielégítő ez az eljárás, nem kaptuk meg a jelentést, nem tudtuk a jelentést tartalmával megismertetni azokat, akikkel beszéltünk. Kérdéseket kell feltenni. Ki is volt ez a kutatónő, akivel találkoztunk a legutóbbi találkozáson Huelvában, szóval vele fenn kell tartani a kapcsolatot. Bosztinár úr. Most románul fogok beszélni. És szeretném megkérni, a, szeretném feltenni a következő kérdést a bizottság képviselőjének. Lehet, hogy maradok az angolnál. Szóval, először is, miért tartott ilyen sokáig, hogy ez a rövid jelentés elkészüljön, mert mi hivatalosan kértük a jelentést, talán szeptemberben vagy októberben és mire az összegzése jelentésüknek megérkezett, már csak pár nap volt hátra a Huelvai utazásig. Ez az első kérdés. A második kérdés. Én a hivatalos jelentésekre alapozók, a spanyol kormány, a spanyol országos nukleáris biztonsági ügynökség, az Euratom jelentéseit olvasom, de egy francia laboratórium, a Krell laboratórium jelentése, hogy jön a, be a képbe, és a laboratórium, a francia laboratórium adatai, számadatai miért térnek el ennyire az önök számadataitól? A harmadik kérdés pedig az, hogy a Lahuelvai Egyetem kutatónője nagyon is empirikus tanulmányokat említett 130 eset alapján amiből az derül ki, hogy van összefüggés a lahuelvai tároló és a különböző rossz indulatú megbetegedések között, meg a nehézfémek jelenléte között az emberi szervezetben. Tehát 130 esetben van csak összefüggés, kimutatható összefüggés. Ez azt mutatná, hogy a jövőben ez a tároló létesítmény nem befolyásolja ö, érdemlegesen a Huelvában élő emberek egészségét. Az önök véleménye szerint akkor most ez a létesítmény megfelelő védelemmel rendelkezik, a jövőbeli akkumulatív hatások, nehézfém hatások ellen és adott esetben radioaktív sugárzással szemben. Tehát a jövőben a Lahuelva régióban lakó emberek egészségét károsíthatja-e, vagy nem nagyon is tiszteletben tartom az önök által végzett kutatást, vizsgálatot, de mi itt a parlamentben választ kell, hogy adjunk a Lahuelvában élő aggódó embereknek és a környéken élőknek. Köszönöm. Figyelme véve, hogy nincs túl sok időnk, kérem, hogy Meyer úr röviden válaszoljon, aztán várjuk a bizottság válaszát. Köszönöm szépen. Először is a bizottságnak azt szerettem volna mondani, ugye tudják, hogy tartottunk egy elég nagy horderejű vitát a hulladékról, illetve a szennyezésről az említett vállalatnál. És itt valóban egy ipari hulladékról van szó, az Európai Bizottság pedig ezt joggal hulladéknak minősíti. És az ipari termék, valamint az ipari hulladék közti megkülönböztetés nagyon is lényeges. Egy kérdésem volna. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság a vizsgálat során felvetette, hogy nem 10-20 évre szóló megoldást kell találni, hanem évszázadokra érvényes megoldást. Ez pedig azt hiszem jelzi, hogy milyen nagy horderejű problémával állunk szembe, és a válasz is kellőképpen komoly kell, hogy legyen, hiszen a spanyol hatóságok a vállalat tehát maga a spanyol állam a vállalat kritériumaival szemben azt állította, hogy nem megfelelő az, hogyha ezt a réteget lefelik, eltakarják, hanem meg kell vizsgálni azt, hogy pontosan milyen szennyezésről van szó, és a terület regenerációját is ennek fényében kell kivitelezni. Tehát a vizsgálatot ebbe az irányba kell terelni, hogy biztonságot garantáljunk évszázadokra nézve. Én pedig két problémát különböztetnék meg. Egyrészt a foszforok problémáját, a cézium, ez ugye egy valami, és, és és a rozsamentes acél hulladék, egy másik probléma. És éppen ezért konkrét intézkedésekre, megoldásokra van szükség. Thank you. Uh, would you reply, please? Köszönöm szépen, akkor uh, kérem, hogy adjanak választ. Köszönöm szépen. Az Energiaügyi Főigazgatóság részéről, ami az első kérdését illeti, a következőt mondhatom arra vonatkozóan, hogy ezt a jelentést miért csak az előzetes formájában tudtuk közzétenni. Van ugyanis itt egy konfliktus, azért, mert a spanyol hatóságoknak még joguk van kommentálni ezt az esetet. Ez pedig egy hat hetes határidő, ami még nem járt le. Éppen ezért remélem, hogy egyetértenek azzal, hogy rugalmasnak rugalmasságról tettünk tanúbizonyságot, és nem ragaszkodtunk ehhez a határidőhöz, és ezért juttattuk el önökhöz az ideiglenes változatot. Ezért remélem, hogy a látogatások szempontjából ez hasznos volt. Ami pedig a kizárólag radiológiai kérdést illeti, erről kollégám Henrich úr tud nyilatkozni. Köszönöm. Ami a második kérdését illeti, a francia Krérát csoport jelentéséről. A helyszínen mért értékek nem mutatnak jelentős eltérést azon adatoktól, hogy úgy mondjam, a hivatalos adatoktól, amelyeket a hatóságok tettek közé. A nehézség abban rejlik, hogy láthattuk, a mintavételek nem mindig egy adott ponton készülnek, hanem különböző pontokon. És a vízháztartás sem olyan, hogy minden egyes esetben pontosan ugyanaz a forrás. Éppen ezért különböző helyekről származik a minta, amelyet nyilván a csapadék is befolyásol, befolyásolja az, hogy a csapadék a különböző rétegeken hogyan vonul keresztül, éppen ezért Különböző időpontokban, különböző helyeken különböző eredmények születnek, amikor a méréseket elvégezzük. A Krírát jelentésben éppen ezért nem tartjuk annyira eltérőnek az ott szereplő adatokat a CSN jelentésben szereplő adatoktól. Hogy rögtön áttérjek a harmadik kérdésre is, hogy miért nem végeztünk saját méréseket hogy megválaszoljam ezt a kérdését. Ez teljesen egyértelmű, hiszen a mi programunkban nem szerepel ez a feladat. Mi a feladatunkat nem a mintavételek összegyűjtésében és a mérésekben látjuk. Ez ugyan megszervezhető lenne, de nem tartozik a feladataink közé, nem a hatáskörünk. Mi megvizsgáljuk, ellenőrizzük azon intézkedéseket, amelyeket a különböző helyszíni szervezetek végeznek. Ellenőrizzük, hogy a laborokban a méréseket hogyan végzik, illetve hogy a technológia megfelelő-e. Ez tulajdonképpen a mi feladatunk. És a jelentést éppen ezért egy ilyen misszió után a lehető leggyorsabban elkészítjük. De ezt a jelentést azért később pontosítani kellene, hogy félreértésekre adjon lehetőséget, éppen ezért eljutatjuk az illetékes hatóságokhoz. A hatóságok pedig természetesen egyéb partnerekkel is megosztják ezt, eljuttatják hozzájuk, hiszen egy laborlátogatást, az ott szerzett eredményeket csak a labor tudja értékelni. Éppen ezért időigényes ez a mi első tervezetünk méréseinek az ellenőrzés, illetve az, hogy mikor jut el hozzánk vissza ismételten ez a jelentés. Az általunk feltett kérdésekre a válaszokat meg kell, hogy kapjunk, a korrekt, a pontosításokat, és ezeket utána beépítjük a mi jelentésünkbe. És mindezzel egy jó jelentést szeretnénk elkészíteni, amelyben lehetőleg releváns kijelentéseket fogalmazunk meg, és ezt hivatalos úton az állandó képviseleten keresztül eljutatjuk az érintett tagállamhoz. Ezzel úgymond garanciával rendelkezünk, hogy ne csúszanak be hibák a hivatalos jelentésbe. Így tudjuk ezt biztosítani, de azt is szeretném megerősíteni, hogy egy valami, a, ha valamiről meggyőződünk, akkor az a jelentésben marad. Nem arról van tehát szó, hogy egy tagállam illetékes hatósága a mi jelentésünket kényekedve szerint alakítgatja. Köszönöm szépen. Elnök asszony mikrofon nélkül. Egy kérdésem lenne, a tudományos eredmények ilyetén értékelése nem lett volna jobb, nem csak ez alkalommal, hanem bármikor a jövőben. Nem lett volna jobb, hogyha a minták, illetve az értékelések, amelyeket egy konkrét tudományos csoport készít, például, hogyha önök készítenék, ezt nem lett volna ez helyesebb. ist für... Számomra fizikusként igazából bámulatos lenne, lenyűgöző feladat lenne, hogyha én is mintákat vehetnék. Én magam is a laborban akár elemezhetném ezeket, hiszen éveken keresztül jó magam is laboratóriumban dolgoztam. Kitűnő az együttműködésünk az ITU-val Karlsruhe-ban, ahol lehetséges volna a méréseket elvégezni, Kélben is, tehát a lehetőség adott. Ugyanakkor nem felel meg a 35-ös cikk értelmezésének, ahol az szerepel, hogy a bizottság a bizottságnak lehetősége van arra, hogy ellenőrizze a létesítményeket, azonban nem ellenőrizheti az értékeket. Éppen ezért az Euratom szerződés nem egy egyszerű alap a döntéshozatal szempontjából, hogy mintát vegyünk, és ezen mintákat egy bizottsági központban értékeljük. Uh, now we go to... Akkor most térjünk át a következő napi rendi pontunkra, Még pedig a tízes pontra, Egyesült Galíciai Baloldal terjesztette be ezt a petíciót. Itt volt a petíciós, de most már nincs itt. Úgyhogy Robert úr fog erről szólni újra. Robert asszony. La petición 1300. Ez a petíció egy gázosító üzemre vonatkozik a Ferol folyó torkolatánál. Ez egy olyan téma, amelyet hosszasan vizsgálta az Európai Bizottság, a létesítmény az üzem építése során. Néhány évvel ezelőtt, 2001-ben kezdtük meg ezt a vizsgálatot, és nagyon részletesen, kimerítő módon vizsgáltuk, hogy milyen intézkedéseket hoztak az eljárás keretében, illetve hogy milyen intézkedéseket hoztak például a tengeri környezetre való hatásvizsgálat tekintetében az újra gázosító üzemnél illetve a bizottság szolgálatai arra következtetésre jutottak, hogy nem lehet megállapítani a szerződés segés, szegést ebben az esetben. Az érintett irányelvek megsértése tehát nem bizonyított. Az Európai Bizottság egy új feljelentést kapott, ebben az esetben pedig különböző kételjeket fejeztek ki két konkrét cikk alkalmazásával kapcsolatban, ez a 8-es cikk. A bizottság szolgálatai az illetékes hatóságokhoz fordultak, információt kértek ezen két cikk alkalmazásával kapcsolatban. És úgy döntöttünk, hogy nincs értelme a környezetvédelmi hatástanulmány irányelvével kapcsolatos vizsgálatot újra megkezdeni. Emlékeztetnék arra, hogy a 8-as cikk a dominó hatásra vonatkozik, illetve arra, hogy megfelelő módon kell értékelni annak a lehetőségét, hogy dominó hatás alakuljon ki egy lehetséges balesetnél különböző létesítményekben, ahol veszély lehetőség van. Illetve szeretnék emlékeztetni a 12-es cikk tartalmára is, ami pedig felszólítja a hatóságokat arra, hogy erőfeszítéseket tegyenek a várostervezés során. Az információk, amelyeket a bizottság összegyűjtött, illetve a hatóságoktól kapott, arra mutatott rá, hogy mindkét cikkel kapcsolatban teljesültek a követelések, és a dominó hatásnak kitett létesítmény egy külső vészhelyzeti tervet hozott létre, ez egyébként nyilvános, ezt közé is tették, és ez pedig tartalmaz információt a lakosságra vonatkozóan, illetve a lakosság számára, hogy milyen magatartást tanúsítsanak vészhelyzet esetében. A 12-es cikknél pedig az információ, amit a spanyol hatóságoktól kaptunk, olyan dokumentumok létezésére utal, amely a területhasználat tekintetében, várostervezés tekintetében tartalmaz információkat. És rámutat rámutattak arra is, hogy nem volt, nem állt fel a közösségi jog megsértésének esete e két cikkel kapcsolatban, ahogyan azt a panaszos állította. Tegnap pedig a bizottság egy új információt kapott a petícióstól. A bizottság ezt még nem tudta megvizsgálni, ugyanis tegnap délután ötkor kaptuk ezt az információt, úgyhogy az információ szolgálatai elkötelezettek amellett, hogy vizsgálják ezeket az információkat, a petíciós által küldött információkat és az új elemeket pedig megvizsgáljuk, nyomon követjük az esetet, és adott esetben pedig a spanyol hatóságokat kikérdezzük arról, hogy ezeket a szabályokat betartották-e, de jelen pillanatban még részletesen nem tudtuk megvizsgálni azokat az információkat, amelyeket tegnap délután kaptunk a panaszostól. Csak annyit szeretnék mondani, hogy vannak egyéb aspektusok is, amelyeket a bizottság nem vizsgált meg, például korrupció, korrupciós vádak, nem megfelelő területhasználat, várostervezési lépések. Ezeket a bizottság nem vizsgálta meg, mert az uniós jog hatáskörén kívül esik. Köszönöm szépen! Thank you, Mrs. Robert. Köszönöm szépen, Robert, de asszony, melyen úr, tessék. Nagyon köszönöm a bizottságnak ezt az információt. Nos, én magam is egyetértek ezzel a petícióval, ugyanis ezt nyitva kell hagyni, hiszen vannak újdonságok, új információk. Először is azért, mert bírósági határozatok születtek, például az a terület, ahol a létesítmény található, nem rendelkezik engedéllyel az újragázosító létesítmény megépítésére. Két ítélet született amiatt is, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány nem alakult ki, illetve a sós vízgyűjtő létesítményt használják ebben az esetben, aztán pedig Galícia tartomány úgy vélte, hogy nem kell engedélyt követelni, illetve van egy téma, ami nagyon fontos. A jelenlegi sürgősségi tervben ezt talán tudják önök is, hogy ezt a CPR 18E szabály alapján határozták meg, ez vegyipari vállalatokra vonatkozik, nem pedig ami a csepp folyós földgáz tárolására, illetve feldolgozására vonatkozik. Úgyhogy ebben az esetben az intervenciós táv- távolság nem az, ami az eredeti szabályban szerepel, nem 90, hanem 200 méter, és ezen a területen pedig több mint 7000-en élnek két kilométeres körzetben. Azt gondolom, hogy ezekben az aspektusokban pedig egy külső vészhelyzeti terv esetében a petíciós azért nem tudott idejönni ma egyébként, mert félreértés volt azzal kapcsolatban, hogy tudnak-e számára biztosítani segítséget az utazással kapcsolatban, vagy sem. Remélem ez megoldódik egyébként. Nagyon sok olyan szervezet van, ami emölött meghúzódik, és az új dokumentáció elolvasása tekintetében szerintem úgy járjanak el, ahogyan azt az Európai Bizottság javasolta. Elnök asszony mikrofon nélkül, Iturgáiz úr. Köszönöm szépen! Hát milyen jó, hogy legalább itt vagyunk mi az elnökségben, mert milyen monor az egyetlen, aki a képviselők közül itt maradt velünk ma délelőtt. Olyan petíció ez, amit a tartalom alapján föl lehetne osztani. Lehetne ez. Népszerűtlen, vitázhatunk arról is, hogy tetszik ez nekünk, vagy sem. De azt hiszem, hogy a tartalom tekintetében maga a bizottság is megerősítette, hogy a tervek megfelelőek, és semmilyen irányelvet nem sértenek. Tehát maga a bizottság volt az, amelyik kimondta, hogy véleménye szerint ezt a petíciót le kell zárni, és mi magunk is azt gondoljuk, hogy ez így van. De a bizottság azt mondta, hogy nagyon sok új dokumentumot információt kapott, úgyhogy az idő rövidsége miatt még nem sikerült ezeket megvizsgálnia, és mivel Meyer úr azt kéri, hogy ezt a petíciót nyitva hagyjuk, és ha egy képviselő ezt kéri, akkor a petíciót nyitva kell hagyni. Ebben az esetben én azt mondom, hogy ahogyan a bizottság mondta, én jobban örülnék, hogyha ezt lezárnánk, de mivel új dokumentumok vannak, és Meyer úr is azt javasolja, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, a bizottság pedig válaszolni fog a kapott dokumentumokra, és dönteni fog ezzel a petícióval kapcsolatban. Remélem ezzel egyetért elnök asszony. Hogyha nincsen ellenvetés, mondja az elnök, de hát a képviselők nincsenek is itt, akkor nyitva hagyjuk ezt. Mennyi, mennyi időnk is van? Egyáltalán nincs időnk már. Úgyhogy akkor a 11-essel fogjuk kezdeni a délutáni ülésünket. Illetve úgy tűnik, hogy nem tudom, a bizottságot kérdezném, hogy ma délután is itt tud-e lenni. Vagy ha nem, akkor pedig el kell halasztani a pontot. Ah, but it's the interpreter's It's the interpreter's. They leave. That's the problem, not our problem. Ah, In English? Azt javasolja Itorgaiz úr, hogy folytassuk a 11-es ponttal, a 11-essel, angolul tolmácsolás nélkül. Rendben van ez így?